Good morning, everybody. Now uh, we start our draw session this morning with a presentation of a study on the ASEAN. Köszöntök uh, mindenkit a mai napot az ASEAN emberi jogi mechanizmusáról készült uh, tanulmányjal kezdjük. Itt itt uh, Montakorn készítette elő ezt a tanulmányt, Ezt a tanulmányt egyébként a 2011-ben kérte be az albizottság. Ahogy tegnap is hallottuk, az azán nagyon is érdekes régió a mi régiónk számára is, hogy tényleg hogy alakulnak és fejlődnek ezek a regionális együttműködések. Ez a tanulmány mindenképpen nagyon hasznos számunkra is, annak érdekében, hogy el tudjuk mélyíteni velük a kapcsolatainkat. Ez a kormányközi emberi jogi bizottságot az asean belül 2009. szeptemberében hozták létre. Ez a dél-kelet-ázsiai államok társulásának egy konzultatív testülete. Előkészítették az emberi jogi nyilatkozatot, az ASEAN emberi jogi nyilatkozatát, amely szintén az emberi jogok érdekében tett előrelépésnek minősíthető. Montaborn professzor, a mai vendégünk szorosan követte ezeket a munkálatokat, részt is vett bennük, részt is vesz bennük. Ő a civil társadalmi munkacsoport társ elnöke az ASEAN emberi jogi mechanizmus előkészítése szempontjából. Meghallgatjuk a professzor előadását, a fő eredményeket, és akkor utána megvitatjuk a részleteket. Isabel Aradon is körünkben van az Amnesty International részéről az Ázia, Ázsiai és tenger, Csendes-óceáni térség igazgató, programigazgató helyettese. Rolf Timans is itt van, a külügyi szolgálat osztályvezetője, emberi jogi és demokrácia igazgatóság részéről. Köszöntjük őket körünkben. Philip van Amersfort is itt van, szintén az EKS részéről. Ő a dél-kelet-ázsiai osztály igazgató helyettese, vagy vezető helyettese. nem professzor szó. Köszöntöm önöket. Elnézésüket kérem előre is a hangom, hangom miatt. El, megfáztam, bankokon keresztül Manilából jöttem ide Brüsszelbe, és hát nagyon megfáztam, hogy ott előkészítettük ezt az emberi nyilatkozatot, amiről szó volt. Mindenesetre nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívásokat. Az ASEAN, a dél-kelet-ázsiai országok társulása 1967-ben jött létre, tíz országból áll, ez, vannak ebben demokráciák és nem demokratikusan működő országok, az emberi jogi helyzet is nagyon különböző az egyes országokban. A bankoki nyilatkozatban a az emberi jogok külön pontként nem szerepeltek, amikor ugye létrehozták ezt az ASEAN-t 1967-ben. Most már nagyon fontos szerepet játszik. 2004-ben eh, került ez a gondolat bele a dokumentumokba, amikor létrehoztuk az, e- a Nőjogi és Gyermekjogi Bizottságot, eh, eh, ez Laosban, Vientianben került elfogadásra. Ez után került elfogadásra az első emberi jogi jellegű nyilatkozat 2007-ben a migráns munkavállalók jogairól szóló anyag, ez az ASEAN karta tulajdonképpen régi egyfajta alkotmánya jelent meg 2007-ben egy regionális emberjogi testület létrehozására is feszítottak ebben. A külügyminiszterek létrehoztak egy magas szintű panelt, amely kidolgozta a munkafeltételeket. Én ebben részt vettem, amely a feltételeket dolgozta ki. Ez 2009-ben került véglegesítésre, és e, ez a testület formálisan is létrehozásra került 2009-ben. Kettő ágazati testület került még létrehozás ezzel párhuzamosan, az egyik a nőjogi és gyermekjogi, a másik pedig a migráns munkavállalók jogaival foglalkozó szakbizottság. Ezekre majd rátérek a későbbiek során. Annyit hadd mondjak még, hogy teljesen mindegy, hogy milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre, ahhoz kellenek fékek és ellensúlyok, különösen ami a hatalmi viszonyokat illeti, és a hatalommal való visszaélés megelőzését. A civil társadalom, a parlamentek és az ENSZ is nagyon fontos szerepet játszik ezen a fék és ellensúly oldalon, erre majd rátérek. Először a, az ASEAN kormányközi emberjogi bizottságról beszélek, ez az ICHR. Ez egy tisztagú testület, minden tagállamból egy tag van. Ez az ICHR a külügyminisztereknek teszi jelentést évente egyszer. Ennek a tetején, az egész struktúrának a tetején van ugye az ASEAN eh, állam és kormányfők eh, csúcs találkozója. Ezen túlmenően az ICR egy munkaprogramot is készít elő, és ezt és a mandátumát öt évente. A mandátum ennek a testületnek az emberi jogok elősegítésével foglalkozik, nem is annyira védelmével, hanem elősegítésével. Tényleg a figyelemfelhívásról beszélünk, kapacitás építésről és hasonlókról. Ami a védelmi jogosultságokat illeti, itt arról van szó, hogy fogadunk be panaszokat is, amikor a helyi jogorvosati lehetőségek már kimerültek, és így tovább. Ezen túlmenően felkeressük az adott országokat is tényfeltáró missziók keretein belül. Ezek közül egyébként az IECR területreferenciában egyik sem jelenik meg. Többen a progresszív országok közül felszólaltak ennek érdekében, de a többség sajnos elutasította az ő véleményüket. Tehát egy kicsit az emberi jogok védelme elfolytásra került, van itt bizonyos párbeszéd a civil társadalommal, emberi jogi szervezetekkel, és így tovább, de ez nem igazán explicit védelem amikor létrehozták ezt az IHCR-t, akkor először kidolgozta a munkaprogramját, és belső, progr- belső dokumentumokat készített a program előkészítése érdekében. Előkészítése került egy nem kötelező érvényű ASEAN emberi jogi nyilatkozat, amelyben az emberi jogokkal kapcsolatos álláspont került megfogalmazásra. A legvitatottabb kérdések a politikai jogok, azok korlátozásai, a nemzeti jogok, az egyes régiós különlegességek és az egyetemes emberi jogok voltak. Az első öt éves tervet most ugye ez 2013-15-ös időszakra korlátozódik, most ebben az emberi jogok elősegítésében együtt foglalkozunk a e, vállalati szociális társadalmi felelősségvállalással, a migrációval, az embercsempészettel, a gyermekkatonákkal, a nők és gyermekek jogairól, természeti katasztrófákkal, a e, fiatalok ifjúsági igazságszolgáltatással, egészséghez való joggal és hasonlókkal. Itt e, különböző védelmi orientált akciók is beletartoznak ebben. Ezen túlmenően 2012. júniusában konzultáció volt civil szervezetekkel, és múlt héten volt egy második kör, ezen részt vettem szakértőként az emberi jogi nyilatkozat megfogalmazása során. Másodszorban a gyermekek és nők jogairól szóló, vagy foglalkozó az ilyen bizottság, ez az ACVC. Itt, amire támaszkodunk, az a nőjogi konvenció és a gyermekjogi konvenció, ez együttműködésen és programozáson alapul. Az ACVC működési feltételeit 2010-ben fogalmazták meg, 20 képviselőből áll, ennek fele nőjogi, másik fele gyermekjogi specialista a szociális jóléti és fejlesztési minisztereknek tesz jelentést ez a testület. Az ötös cikk alapján lépnek fel proaktívan, a nemzetközi eszközök végrehajtását segítik elő, a nők és gyermekek részéről segítsége érdekében lépnek fel, az emberi jogi szerződéseket tartják, tartatják tiszteletben, adatokat gyűjtenek, kapacitásépítéssel foglalkoznak, nemzeti jogi reformokkal, gyakorlatokkal, és az erőszak minden formáját igyekeznek elkerülni a nőkkel, és gyermekekkel szemben. Itt van, beszélünk áldozatvédelemről és hasonlókról a 2012-16-os időszakra került elfogadásra az első munkaprogram, az ENSZ főtitkárának képviselőjével is működünk ezen a téren. Itt végzünk kutatásokat, ágazat együttműködést és hasonlókat. Harmadsorban hadd szóljak a migráns munkavállalók nak védelmével foglalkozó testületről, az ACMV 2007-ben került elfogadásra ezzel kapcsolatos nyilatkozat, ezt teremtette meg az, ezen ASEAN szakbizottság létrejöttét. A bejárási szabályzatot munkafeltételeket 2007-ben alakították ki. Ez megelőzi időben az AICHR-t és az ACVC-t, de a mandátuma sokkal szűkebb körű, és inkább végrehajtói feladata van, semmint széles körű védelmi feladata. Ami a struktúrát illeti, tíz tagból áll országonként egy, ezen túlmenően az, az titkárságnak egy tagja is részt vesz ebben. A munkajogi vezetők ülésének számol be ez a testület. Itt ugye a, a migráns munkavállalók védelme, a kizsákmányolás ellen, az ő jogaik erősítése, regionális együttműködés, a régión belül az embercsempészet ellen, ezen túl menne az ő jogaik védelme és elősegítése. Igyekeztek egy egyezményt létrehozni, de ez még nem készült el a témában. Nézzük, hogy milyen érintettek, stakeholderek, illetve főszereplők vannak ezen a területen. Nemzeti szinten vannak itt a fő feladatok. A fékek, ellensúlyok rendszere azért fontos, hogy kiegyensúlyozott, hatékony legyen az egész, hozzáférhető legyen az igazságszolgáltatási rendszer, az mm, mm, emberek részételét biztosítsuk, és így tovább. Négy ilyen ország, Indonézia, Malajzia, Tájföld és Fülöp-szigeteknek van már emberi jogi bizottsága, ezeket nemzetközi szinten is függetlennek minősítik, és az emberi jogok elősegítésén fáradoznak. Miamárban is nemrég hozták ezt létre, Miamárban voltam pár héttel ezelőtt. Ez a testületet azonban még nemzetközileg nem fogadták el. Nagyon fontos az is, hogy az a négy emberi jogi testület mind kaphat panaszokat az áldozatoktól, vizsgálja a helyzeteket, helyszíni látogatásokat, hajthat végre, ajánlásokat fogadhat el. Nagyon fontos ezeket megerősíteni, annak érdekében, hogy tényleg a lehető legközvetlenebbül töltessék be a feladatukat. Páran ezek közül liberálisan igyekezték megközelíteni a vallások és kisebbségvédelem kérdését, például Malajziában és Indonéziában, még annak ellenére is, amikor tényleg alapjául a konzervatív a társadalom. 2007-ben különböző közös programokat nyitottak meg. Itt vannak olyan intézkedések, mint a terrorizmus ellenes lépések, emberi jogok, oktatás, illetve a migráns munkavállalók védelme. A parlamentekről hadd szóljak egy pár szót majd. Az egyik legfontosabb jellemzője az ASEAN-nak az az, hogy egy kormányközi testület ez. Van sok hivatkozás az emberek részvételére, de ez ennek ellenére nem egy emberekre támaszkodó szervezet, nincs azán parlament vagy ilyen közgyűlés, ezek a parlamentek nem nagyon demokratikusak. Ami a parlamenti képviselőket illeti és az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolataikat, ez az ázsiai, ázsia-európai parlamenti partnerségi találkozó keretében zajlik, tehát egy kicsit szélesebb körben. Ez Brüsszelben volt 2010-ben, Vientienben lesz 2012-ben. 2010-ben a gazdasági és pénzügyi válsággal foglalkoztunk Ami az ASEAN parlamenti képviselőket illeti, jobban be lehet őket vonni a meglévő struktúrákba, mert ugye ez még nem formálisan része az ASEAN struktúrának. Az ASEAN interparlamentális közgyűlés mind a tíz országból számol tagokat és ez vezet el talán majd egy közös parlamenthez. Az Európai Parlament ugye létezik már a 70-es évek óta, és sőt az együttműködés létezik már 70-es évek óta, és megfigyelő státusza van az Európai Parlamentnek, és részletek például az ülésen 2014. szeptemberében. Itt ugye a Myanmari demokrácia mellett foglaltak állást, illetve felhívták a figyelmet olyan országokra, ahol korábban nem volt demokrácia, gondolok itt Kelet-Timorra és Indonéziára. Az IPA foglalkozik az emberi jogi kérdésekkel, a szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottsága, például 2011-ben foglalkozott a nevezett kérdésekkel, például ugye a, a milleniumi fejlesztési célok megvalósításával, a migráns munkavállalók elő, jogainak elősegítésével, illetve az illegális drogcsempészet, illetve drogtermelés elleni harccal. Az IPA-nak vannak ugye női képviselői, és ők a WIPA keretében működnek együtt, és a gender vonatkozású kérdésekre fel a figyelmet. Itt egy nagy lépést tehetne ez az AIPA, e melynek segítségével aztán eljuthatnánk egy az parlament felé. Aztán ezt kísérhetné egy bíróság létrehozása is, ez lehet általános vagy emberi jogi vonatkozású is. Olyan helyeken avatkozhatna be, ahol a nemzeti jogorvosati lehetőségek már ki merültek, szintén fontos lenne ez a fékek ellenségek rendszere szempontjából, ahogy mondtuk már korábban. Aztán a segítségnyújtás, támogatás és az európai kapocs az ASEAN európai kapcsolatok már hosszú időre nyúlnak vissza a támogatás segítségnyújtás fejlesztési területen is, egészen a 70-es évekig visszanyúlnak ezek így regionális szinten. 1980-ban készült egy együttműködési megállapodás a két régió között, ez megnyitotta az együttműködés különböző formáit, kereskedelmi, gazdasági és fejlesztési területen Európa komolyan részt vállal a segítségnyújtásban. Például az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz nagyon fontos csatorna, probléma ezen a területen, és ez rendszeres jelentéseket készített készít az számára. Az én tanulmányom igazából az emberi jogi mechanizmusokkal foglalkozik, a, tehát szintén fékek ellensúlyok szemszögéből, annak érdekében, hogy hozzáférhető intézményeket építsünk ki, és megfelelő legyen az ellenőrzés. És a a legitimizáción túl ezek konkrét gyakorlatban történő, gyakorlatban történő átültetése jelenleg a nagy kihívás. Ezzel kapcsolatban vannak nagyon fontos gondolatok a jövőre nézve, nézzük, hogy mik ezek. Nézzük az európai uniós intézmények, például a demokrácia és az emberi jogi európai eszköz ennek az lenne a feladata, hogy az iecr is segítse például a munkaterv kidolgozásában, foglalkozzanak a céges eh, társadalmi felelősségvállalással, és megerősítse ezek szerepét. Másodszorban nagyon lényeges, hogy az ACVC eh, tevékenységét is támogassuk, eh, annak munkaprogramját a nők és gyermekek elleni erőszak vonatkozásában. Aztán az ACMV-t is segíteni kellene a migráns munkavállalók jogának védelme érdekében negyedsorban. sorban az ASEAN mm, állam és kormányfői csúcs találkozó és a miniszteri találkozók, vagy be kellene, hogy kerüljenek ezek az emberi jogi vonatkozású kérdések. Támogatni kellene a nemzeti emberi jogi intézményeket, mint például az Ombudsman és hasonlókat segíteni kellene a civil társadalomnak informális úton és például oktatás képzés keretein belül annak érdekében, hogy őket is bevonjuk az emberi jogok elősegítéses védelme folyamatába. Erőteljesebb ENSZ jelenlétre van szükség, segítségnyújtásra, közvetlen segítségnyújtásra annak érdekében, hogy az egyes ilyen hiányosságokat megöldjük. És tudom, hogy az emberi jogi ENSZ képviselet ö, Mm, bankokban bír ezzel a feladattal, tehát a tíz ország és Kelet-Timor jogait védi. Itt ugye elősegítjük a, az együttműködést az igazságügyi szervek között is, ez is egy nagyon fontos feladat esetlegesen azzal a célral, hogy legyen egy emberi jogi ombudsman az ASEAN-ban. Ezen túlmenően elő kellene segíteni a helyi közösségek közötti együttműködést, most akkor térjünk át az Európai Parlamentre, mint társ támogatása, segítségnyújtásra, mit lehetne tenni az Európai Parlament részéről. Az Ázsia Európai Parlamenti Partnerségi Ülésekbe, az asep be be kellene venni a regionális, illetve szubregionális emberi jogi mechanizmusokat is. Másodszorban az emberi jogok védelmét bele kellene vonni az ASEAN parlamenti közi testület munkájába is, és amellett kellene hangot emelni, hogy létrejön egy ASEAN parlament, mint megfelelő és ellensúly az emberi jogok védelme érdekében. Ezen túlmenően meg kellene erősíteni a kapcsolat az Európai Parlament és az AIPA között az emberi jogi mechanizmusok vonatkozásában, azzal, hogy az AIPA az esetleges meglévő ezen emberi jogi mechanizmusok között is megteremt megteremtse a kapcsolat. Nagyon köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Uh, eh, Vitit Horn professzor úrnak. A tanulmányt a parlamenti ASEAN delegáció megkapja. Ez a delegáció pont most ebben a régióban utazgat. Nos, akkor először meghallgatjuk Isabel Aradont, az Amnesty International-nek a képviselőjét. Köszönöm szépen, hogy alkalmat biztosítottak, megtiszteltetés számunkra, hogy Montaporn professzor úr után szólhatok fel egy nagyon átfogó előadást hallottunk. Az én előadásom elsősorban a régióban lévő civil társadalommal és emberi jogi szervezetekkel fog foglalkozni. Épp ezért köszönöm ezt az alkalmat, hogy itt felszólalhatok önöknél. A regionális emberi jogi védelmi szervezetnek a felállítása nagyban segít az emberi jogok védelmében, nem csak Dél-Kelet-Ázsiában, hanem a többi régióban is. Ez lehetővé teszi, hogy emberi jogi eszközöket felhasználunk, és az emberi jogokat terjesszük. Részt vettünk ennek a rendszernek a rész, létrehozásában 2007 óta. A karta felvázolja az emberi jogi rendszernek a problémáit. Az elvek amelyekre építettük egy emberi jogi testületnek a létrehozását tette lehetővé, azért, hogy proaktív módon foglalkozhassunk az emberi jogokkal. Az Emberi Jogok Bizottság, ahogy Ájcsának hallottuk is ejteni, ez a kormányközi bizottság 2009-ben állt fel, és emberi jogi szervezeteket fogott össze, és ez a bizottság elsősorban az emberi jogok kérdésében egy független szakértői bizottságot állított fel, és Tájföld és Indonézia, a két tagország vesz részt benne. 2010-ben, mint ahogy már hallottuk korábban is, a nőknek és a gyermekek jogainak védelmével foglalkozó szervezetet is felállították, és ezt nagyban üdvözöljük. Az utóbbi két évben az emberi jogi nyilatkozatot megfogalmaztuk, és 2012-es csúcson fogjuk ismertetni, és ez nagy előrelépés jelent majd Dél-Kelet-Ázsiában az emberi jogok védelmében. Ugyanakkor még nagyon sokat kell tenni azért, hogy az emberi jogokat elsegítsük ebben a régióban. Myanmar, Thailand, Kambodzsa többek között, Malajzia, Szingapur, a Fülöp-szigetek és Indonézia, a Laos, ezek mind olyan országok, ahol az Emberi Jogi Bizottságnak sok a munkája, mert a helyzet nagyon különböző a különböző államok között. Ma ezek az országok el kell, hogy döntsék, hogy meg akarják-e védeni jobban az emberi jogokat, hogy kiállnak a mindenkit érintő emberi jogok mellett, vagy mit tesznek. A, nyilatkozat megfelel az nemzetközi emberi jogi normáknak, és reméljük, hogy ez egy erős emberi jogi mechanizmus fog létrehozni ebben a régióban. Eh, az Emberi Jogi Bizottság eh, részt vesz ebben a folyamatban, és az Amnesty International a többi partnerekkel eh, egyelőre család, csalódott abban, hogy milyen előrelépés történt ebben a régióban. A nyilatkozat tervezet csak a civil szervezetek nyomására született meg, és és nagyon kevés országban, Tájföldön, Indonéziában, Malajziában és a Fülöp-szigeteken vezették be. És csak két konzultáció volt a civil társadalmakban, társadalmakkal. A civil szervezetek a, a tervezettel kapcsolatban több fenntartással éltek, és Ugyan ezek megfertettek a nemzetközi emberi jogi normáknak, azért még mindig vannak hibái, amelyekkel foglalkozni kell. A legutóbbi nyilatkozat tervezet bizonyos feltételeket is megfogalmaztak, és a nyilatkozatban szereplő jogok a nemzeti és regionális hátteret, a különböző vallási és más hátterek, a nemzeti biztonsági, moralitási kérdéseket is felvettek, azok feltételenek tartják. Bizonyos jogok, mint például a családhoz való jogok és a többi, azok mind a nemzeti szabályozás alá tartoznak, pedig ezek nagyon fontos kérdések. Ez a nyilatkozat tervezet nem garantálja részletesen bizonyos csoportoknak a jogait, a nők, a gyerekek, az idősebbek, a fogyatékkal érő, a migráns munkások és a többi szinte nem is kerülnek említésre. Épp ezért az őslakósokat például egyáltalán nem említik ebben a szövegben. Vannak olyan rendelkezések, amelyek az élethez való joggal foglalkoznak, az egészséggel, a fejlődéssel kapcsolatos, azok gyenge szerepet játszanak, vagy pedig nem felelnek meg a nemzetközi normáknak. Az Amnesty International csak remélheti, hogy a kötelezettségeiket vállalni fogják, és pedig, hogy az emberi jogokat elősegítik és megvédik ebben a régiában. Remélhetőleg a civil társadalmak és az emberi mozgalmak és különböző egyéni csoportok megfelelő módon részt tudnak mind a régióban, mind a nemzetközi és nemzeti szinten venni ebben a munkában, azért, hogy ez az emberi jogi nyilatkozat valóban tükrözze a nemzetközi emberi jogok szintjét. Ma már, ma szeretnék emlékeztetni az itt élő parlamenti képviselőket arra, hogy csatlakozzanak az, ASEAN, az ázsiai civil társadalmi szervezetekhez azért, hogy délkelet ázsiában Myanmarban, Kambodzsában többek között garantálják a civil szervezeteknek a részvételét ennek a nyilatkozatnak a megfogalmazásában. Az, az ENSZ emberi jogi főbiztosa sürgette, hogy és hogy ezt a regionális emberi jogi nyilatkozatot megfelelő formájába öntsék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Aradon asszony. Most pedig Csuman úr. Jó reggelt kívánok, elnök asszony. Muntaporn és Aradon, Muntapor professzor úr és Aradon asszony. Köszönöm szépen az EKS nevében örömmel szólalok fel erről a kérdésről. Már tulajdonképpen 2008 óta a kezdetektől támogattuk az ASEAN eh, kormányközi emberi jogi bizottság munkáját. A bizottságnak az ambíciója, tehát ambiciózusabb lehetett volna a programja, de azért az a véleményünk, hogy eh, kezdetnek ez azért nagyon jó. Az IHR meghívtuk eh, tavaly Brüsszelbe, és eh, minden biztos részt vett ezen a találkozón, Strasbourgba is elvittük őket, az Európa Tanács és az Emberi Jogi Bíróság épületébe, aztán Bécs, Bécsbe is elvet, elvittük őket, hogy az ügynökséggel találkozzanak, és ez egy sikeres látogatásnak bizonyult aztán. Rendszeresen kapcsolatban voltunk különböző Ájtsa bizottságokkal, különösen az indonéziai képviselővel, aki többször ellátogatott hozzánk, és természetesen megbeszéltük a tárgyalásokat és az ASEAN emberi jogi nyilatkozatnak a kérdését, amelyet nem sokára talán elfogadnak. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a nyilatkozat lényeges lépés lesz a régió számára. A legutóbbi változat, a júniusi, június végi változat szerintem az Amnesty International képviselőjével szemben talán más a mi véleményünk. Van ott két kérdés, a kulturális relativitás kérdése, amely régóta aggasztott bennünket ebben a régióban. A másik pedig bizonyos jogoknak a korlátozása, a nemzetbiztonság, vagy a közrend, a közerkölcs és a többi szempontjából. Míg tudjuk, hogy az alapjogok nyilván nem korlátlanok, és korlátozhatja őket az ACPR, és nagyon függ attól, hogy hogyan értelmezik a különböző záradékokat. Az, az önkény uralmi rendszerek délkelet országokban, bizonyosak közülök, például a vietnai, kambodzsai vagy a laoszi, Burmát ne is említsük, nem fog talán visszaélni ezekkel a jelenlegi formájukban. A különböző párbeszédek során, amelyeket a dél-kelet-ázsiai partnerekkel folytattunk, említettük ezeket a kérdéseket, és emlékeztettük a partnereket, hogy konzultáljanak a civil társadalomban mind regionális, mind nemzeti szinten, és azt is hangsúlyoztuk, hogy az ASEAN nyilatkozatnak meg kell felelni a nemzetközi normáknak, és nem szabad annál kevesebbet ígérniük. Mint tudják, Indonéziával, Vietnámmal emberi jogi párbeszédet fordítunk, Kambodzsával és Laosszal vannak albizottságaink, és vannak partnerségi tárgyalások Szingaporral, Malajziával és Brunaival, Brunaival. De az ASEAN kambodzsai elnöke úgy tűnik, hogy nem annyira hajlandó konzultációt foglal, folytatni a civil társadalommal. Egyetértünk azokkal az ajánlásokkal, amelyeket Born professzor említett, és az Európai Emberi Jogi és Demokráciai Intézet, az áziáni nemzet nemzeti társaságokkal és a különböző országokkal folytatott ezekről a kérdésekről tárgyalásokat, kivéve Bormát. Talán nem mennénk addig, amit az Amnesty International képviselője mondott, de azért kifejtjük azt, hogy intenzív párbeszédet kell tartani az ASEAN-nal és a tagállamokkal, és parlamenti szinten ezt meg lehet erősíteni, és a legmagasabb politikai szinten, is megfogalmazhatjuk az aggájainkat, amely talán segít abban, hogy egy, az emberi jogok védelmi rendszerét ebben a régióban megerősítsük. Mindenkinek az érdekében áll, hogy ez egy sikeres példa legyen. Köszönöm. Mr. Um... Köszönöm. Most a kérdésem az, hogy Konámas Ford úr itt van-e? Nincs. Akkor megadom a szót a képviselőknek, akik kérdéseket tehetnek fel, megjegyzéseket tehetnek. Én kezdeném akkor. Um, maybe following up also what uh, Mr. Kicsit csatlakozva ahhoz, amit Tímán úr mondott, és konkrétan utalt erre a kulturális relativitásról szóló klauzulára. Én erről tudtam beszélni Strasbourgban a nyári szünet előtt gyakorlatilag az összes EU-hoz delegált ázsiai nagykövettel. Nagyon fontos vita volt, és mondtam nekik, hogy ez egy nagyon kockázatos dolog, mert ha a kormány dönti el, hogy kulturálisan mi felel meg a polgárainak, akkor az, az elég veszélyes. Ugyan ez volt már az Európa Tanácsban is, amely azt a veszélyt veti fel, hogy egy kormány eldöntheti, hogy egy emberi jogi jogsértés az releváns-e, és ez alapján lehet az adott esetben az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordulni, vagy sem. Ez volt egy kormány akarata annak idején, vagy ezt próbálta keresztül vinni. De hát az, hogy elvetjük ezt a klauzulát, ez nem azt jelenti, hogy egyforma életet élünk. Van természetesen kulturális sokszínűség, és vannak különbségek, de azért felvetem a kérdést, hogy milyen kultúráról beszélünk itt, vagy miért beszélünk egyáltalán kultúráról, mert hát a mi kultúránk is helyt adott, lehetőséget adott autoritáriánus rezsimek működésének. Tehát az a kérdés, hogy ebben a régióban ezek a nemzetközi szabványok, az International Standards Plus, hogy valósulnak. Tehát mit jelent a plusz ebben a kitételben? Suggest or support what Amnesty said. Ahogy az Amnesty is mondta, nagyon fontos, hogy a civil társadalom minden társadalomban aktív legyen, én, amikor Burmában jártam, az emberi jogi, Nemzeti Emberi Jogi Bizottsággal tudtam eszmecserét folytatni, és ott felmerült, hogy a párizsi elvek szerint függetlene ez az Emberi Jogi Bizottság? E, nos, e, gyakorlatilag mindannyian kormányzati, volt kormányzati kapcsolatokkal rendelkeztek, és nem pedig a civil társadalom képviselői vagy küldöttjei voltak. Én e, azt mondtam nekik, hogy ha a, polgár, a civil társadalom felé nyitnának, akkor az megerősíteni az ő munkájukat. Ez tehát a kérdésem Monteban professzorhoz és akkor megismétlem, miután Tejm elnök nevezte ki a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság összes tagját, ezért nem lehetnek függetlenek. Idén tájékoztattak bennünket arról, hogy egy törvény készül a parlamentben, amely alapján kibővítenék ennek az Emberi Jogi Bizottságnak az összetételét, a résztvevők körét. Nem tudom, hogy azzal kapcsolatban van-e valami fajta vitait, hogy minél több országnak ratifikálnia kellene a nemzetközi büntetőbíróság statútumát. Aztán a másik jó hír az volt, hogy a tájföldi alkotmánybíró Tájföld megszüntette a fiatalkorúak kivégzését, illetve halálos ítéletét. Ezzel kapcsolatban, illetve a másik kérdéssel kapcsolatban van-e vita a régióban? Köszönöm elnök asszony a kérdéseit, üdvözlöm a kérdéseket. Nos, amikor a tanulmányt írtam, amelynek egy összefoglalóját felolvastam. Az volt a célom, hogy egy praktikus bevezetőt adjak az emberi jogi problémákról, illetve a fékek és ellensúlyok ázsiai rendszeréről. Nyilvánvalóan nem szabad mindent egy lapra feltennünk, miközben a létrehozott ázsiai mechanizmusokat üdvözlöm, például az ISAT, azért ezeket ki is kell bővíteni a, nemze- a civil szervezeteket és nemzetközi szervezeteket is be kell vonni ebbe az ottani rendszerben. Én egyébként az emberi jogokat a hatalom szempontjából szoktam vizsgálni, és azt, hogy a hatalom által elkövetett jogsértéseket kell megszüntetni. Az emberek gyakran rögeszmésen a mechanizmusokról beszélnek, de valójában fontosabb az, hogy mik épülnek, mi épül ki a mechanizmusok köré, illetve a lényeg az, hogy a hatalom betartja-e a nemzetközi standardokat. A második dolog a kulturális viszonylagosság, az tényleg nem egy új dolog erről már évek óta beszélünk, az 1990-es években talán önök is emlékeznek arra, hogy beszéltek az ázsiai értékekről, amelyek aztán ASEAN értékekre változtak, és aztán 1997-ben a gazdasági válság nyomán ez az érvelésrendszer összeomlott, mert azok a, az országok, amelyek az ázsiai értékeket akkor advokálták, az, azok nehéz helyzetbe kerültek, tehát utána nem hivatkoztak annyit az ázsiai értékekre, aztán ezek most újra napirendre kerültek. 1993-ban a legutóbbi emberi jogokról szóló világkonferencián eh, szintén felmerült eh, a kulturális eh, viszonylagosság kérdése, és aztán amikor ez a globális konferenciára került, és ott elfogadtak egy nyilatkozatot, ennek a terméke az ötös bekezdés lett a vienai, a, bocsánat, a bécsi nyilatkozatban, amely azt mondta, hogy miközben a regionális és nemzeti különbségekre tekintettel lehet lenni. Az állam feladata az, hogy megvédje és előmozdítsa az emberi jogokat. Ennek az az értelmezése, hogyha van valami konfliktus a regionális és az egyetemes értékek között, akkor az egyetemes értékeknek kell felülkerekedniük. Azt gondolom, hogy ezt érdemes hangsúlyozni. Én magam is egyébként a civil társadalomhoz tartozom, és az a nyelvezet, amit beleviszek ebbe a vitába, eh, az, eh, az a bécsi nyelvezet. Tehát persze nem ignoráljuk a nemzeti gyakorlatokat, de hogyha a nemzeti gyakorlatok konfliktusba kerülnek az egyetemes értékekkel, akkor az egyetemis értékeknek kell felülkerekedniük. Nyilvánvalóan, hogyha a nemzeti értékek pluszt hoznak az egyetemeshez képest, akkor nincsen semmi eh, probléma. Ezt követően én egy hét múlva Marokkóba utazom, ahol szintén a partikularitás, illetve a kulturális viszonyosság kérdéséről, viszonylagosság kérdéséről fogok beszélni. Bármilyen nyelvezetet is hallunk, azért át kell gondolni, hogy konkrétan miről van szó, nem szabad általánosítani. Ha például a kínzásról van szó, remélhetőleg mindannyian egyetértünk abban, hogy a kínzást minden kultúrában el kell ítélni. Remélem, hogy ez a nemzetközi gyakorlat, illetve álláspont, és azt is remélem, hogy az ázsiai országok is így gondolkoznak. Tehát ezzel akkor tudjuk kezelni a kínzás problémáját, és Ez egy gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen tilalommá válhat Európában. Na most, ami a nyilvánítás szabadságát illeti, az már egy kicsit nehezebben megfogható dolog, mert egyébként a szólásszabadság az nem abszolút, mert a közrend, közerkölcs, nemzetbiztonság elvei alapján lehet ezt korlátozni, de ezeket a korlátozásokat megint nemzetközi mércékhez kell mérni. Noha egyes ázsiai országok azt mondják, hogy lehet korlátozni a szólásszabadságot, nos, az, ezeket a korlátozásokat azért a nemzet nemzetközileg elfogadott korlátozásokhoz kell hozzá mérni. Nemzetközi szempontból tudjuk, hogy a korlátozás, ha van is korlátozás, a korlátozásnak is kell, hogy legyen korlátozása, vagy korlátja. Ezt persze okosan kell majd eladnunk azon országok irányába, amelyek hivatkoznak ezekre a korlátozásokra. Tehát nem szabad általánosítanunk, meg kell mondani, miről beszélünk. Tehát mondjuk kínzás témájában remélem, hogy minden ázsiai ország egyetért, hogy a kínzás az egy rossz dolog. Nyilvánvalóan a szólásszabadság ennél egy puhább dolog, ugyanígy az LGBT jogok. Megpróbálták egyes országok ezt bevinni az ázsiai deklarációba, nem sikerült, de legalábbis napirenden maradt a kérdés. Vietnámban például odáig mentek, hogy akár a házasság kötést is lehetővé tennék a homoszexuális kisebbségeknek, tehát nem minden ázsiai ország áll negatívan hozzá ezekhez a kérdésekhez. Tehát én azt mondanám, hogy rendkívül célzottan kell megközelíteni ezeket a kérdéseket, mert ha általánosítunk, akkor elveszünk a retorikában. Mert például, mondom, a kínzás témájában együtt tudunk, egyet tudunk érteni. Nincs ellentmondás Ázsia és Európa között, de más témákban valószínűleg vita lesz. Ha pedig ők azt állítják, hogy vannak nemzeti korlátozások, és szerintük ezeknek alapja, alapja van a nemzetközi jogban, nos akkor érveljenek önök előtt. Ami a burmái helyzetet illeti, a párizsi elvek kimondják a pluralizmust és a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságok függetlenségét. Burma ebből a szempontból különleges, mert nem törvény hozta létre ezt az Emberi Jogi Bizottságot ott. Most utólag akarnak egy törvényt csinálni. A másik dolog pedig az, hogy hát ott van egy nyitás azért, és én azt gondolom, hogy ezt a jövőben indirekt módon lehet támogatni kívülről. Én egyébként néhány hete Burmában jártam, és az ottani parlament létrehozott egy jogállamiságról szóló parlamenti bizottságot, amelyiknek Aung San Suu Kyi az elnöke. Tehát azon keresztül is nyomás lehet gyakorolni a burmai Nemzeti Emberi Jogi Bizottságra, ami pedig a büntető törvényszéket illeti, a Nemzetközi Büntető Bíróságot illeti. E, az én hazám aláírta. E, azt gondolom, hogy a különböző szomszédországokkal pedig pár beszédet kell folytatni, és meg kell győzni őket arról, hogy az ICC, a Nemzetközi Büntető Bíróság mindenki számára jó. Well, Hát tisztázzak valamit. Nem szeretnék túl kritikusan fogalmazni. Úgy gondolom, hogy komoly előrelépés láthatunk, hogyha összevetjük a múltbeli eseményeket azzal, amit az elmúlt években láthatunk a Bakácsi térségben üdvözlendő mindenképpen az, hogy az ASEAN igyekszik előre lépni, és van egy sor progresszív hang is az egyes testületeken belül, civil társadalom részéről, a kormányzatok részéről, és így tovább, és ők közösen igyekeznek jobb emberi jogi védelmet biztosítani. Az Amnesty International tényleg igyekszik ezt eh, támogatni, elősegíteni. És ahogy mondtam a előadásomban is, remélem, hogy a következő években eh, még pozitívabb lesz az előrelépés, és erőteljesebb lesz a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, nem csak eh, a mechanizmusok szintjén, ahogy a professzor is említette, hanem konkrétan a végrehajtás szintjén is. És tényleg jobban, nagyon mértékben tiszteletben tartják az emberi jogokat, nagyon sok aggasztó jelentést kapunk civil szervezetként konkrét esetekről, és az, a régió egyes országai Európában az igazságszolgáltatás rendszere nagyon gyenge, és mindez idáig nem volt lehetőség az embereknek arra, hogy tényleg igazságot kapjanak, igazságot szolgáltassanak számukra. Emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt, amikor azok családtagjai, akiket a Fülöp-szigetek déli részén meggyilkoltak és elutaztak Jakartába, hogy az IHCR képviselőjével találkozzanak, aki aztán azt mondta nekik, hogy sajnálatos módon az IHCR még nem tud befogadni konkrét panaszokat, így aztán nem, tényleg nem tudtak neki segítséget nyújtani. Remélem tehát, hogy ezek a mechanizmusok idővel konkrét védelemhez és konkrét mechanizmusokhoz vezetnek el, és a valóságot, a valóságra reagálnak, a reális helyzetekre reagálnak. Tudom, hogy ez egy ideig eltart, de mindenképpen a mi dolgunk, hogy elősegítsük ezt a helyzetet. Milyen a kapcsolatban még egy dolgot hadd mondjak el Myanmarban elég komoly átalakulás zajlik. Tudom, hogy tegnap még több politikai foglyot engedtek el. Nagyon fontos támogatni a civil társadalmat, és az emberi jogok komolyabb védelmét, valamint az emberi jogok végrehajtását. Ennek ellenére azt látni kell, hogy azért van még bőven probléma, és ezeket nem szabad elfelejtenünk, nem szabad elfelejtenünk ezeket a nagyon is konkrét ügyeket. Komoly és nagyon aggasztó beszámolókat kapunk nap, mint nap. Nagyon lényeges, hogy erőteljes mechanizmust építsünk ki. Azonban azt látni kell, hogy mi a helyzet és kiegyensúlyozott helyzetet kell előteremteni, megteremteni, figyelemmel kell lenni a konkrét egyedi esetekre. Köszönöm, elnök. Köszönöm, köszönöm mind kettejüknek ezeket az ajánlásokat. Zsip úrra nézek. Az egyik ajánlás ugye az volt, hogy kérjük, hogy legyenek nemzeti emberi jogi szervezetek. Tudom, hogy az unió szomszédos országaiból meghívjuk őket, és jó nagy hogyha ezt tennénk, és regionális testetként megbeszéléseket folytatnánk velük az ASEAN régióból is. Biztosítottam önöket arról, hogy ezeket a kérdéseket az ASEAN delegációs kollégákkal megvitatjuk majd. Nagyon köszönöm. Nézzük akkor a következő témát, a Venezuela média szabadsága. Kérem az előadókat, hogy fáradjanak a színpadra. But I think it was uh, a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 So, uh, dear colleagues, let us... Kedves kollégák, kezdjük meg a tömegtájékoztatás szabadságáról folytatott eszmecserét Venezuela vonatkozásában. Um, international Nemzetközi újságírói szervezetek és emberjogi szervezetek gyakran felhívják a figyelmet arra, hogy hogyan korlátozzák a média szabadságát Venezuelában 2010. decemberében a Human Rights Watch rámutatott arra, hogy a közvetítési jogot korlátozták, és ezt kiterjesztették az internetes médiára, és a venezuelai távközlési ügynökség, a Conatel nagyobb hatáskört kapott, hogy kontrollálja és szankcionálja a médiát. A magánmédia is köteles az elnöki beszédeket közvetíteni. A nyári szünet előtt már beszéltünk erről, ha emlékeztesek mindenkit erre, és eh, hallottunk arról, hogy Venezuela a közelmúltban bejelentette azt, hogy az amerikai államok szervezetének emberjogi testületeiből kilép, vagy visszavonul, például az Interamerikai Emberjogi Bíróságból és az Interamerikai Amerika Közi Emberjogi Bizottságból. Ez sajnálatos. Hamarosan Október 7-én elnökválasztásra kerül sor Venezuelában, éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy koncentráljon a média szabadságra. Ez a mai tévánk. Kérem erre koncentráljanak, ne pedig a más esetlegesen választáshoz kapcsolódó témákra. Számos szakértőt hívtunk meg, Marcel Granier urat például, aki az RCTV munkatársa volt már, vagy jó 40 éve, 95-ben nevezték ki a cég vezérigazgatójává. Az RCTV a legnézettebb televíziós hálózat volt 2007. május 27-ig, amikor is lehúzták a rolót Chavez elnök rendeletére. 2007. júliusában kezdte meg az RCTV International-t, ez lett az első számú kábel TV Venezuelában 2010. január 23-ig, amikor szintén lekapcsolták őket. Danny, Granny úr jelenleg az amerikai kontinensen új televíziós vállalkozásba fogott. Nincs körünkben, de egy videózenetet küldött dr. Teodoro Petkov író, újságíró, politikus és közgazdász ő Venezuelából jelenleg saját újságját, a Talqualt igazgatja, ezt 2000-ben alapította egyébként. 2006-ban részt vett jelöltként az elnökválasztáson is, ezen túlmenően a riporterek határok nélkül képviseletében Benoit Ervio is a körünkben van. És az amerikai kontinensét, tehát közép és Dél-Amerikáért felelős osztályon tevékenykedik, a média szabadság nagy szakértője egyébként. Ők voltak a külső szakértők, ezen túlmenően a külügyi szolgálat részéről is vannak természetesen szakértők. Meghívtuk a nagykövetséget is, a venezuelai követséget, és tudásom szerint van is képviselőjük a körünkben. Grányé úrral Krenyé úr, 8 percben kérem, menni a szó. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak, hogy meghívtak és részt vettek ezen a vitán. Tudom, hogy ez nem volt egyszerű, tudom, hogy ezt voltak, akik ellenezték, tehát mm, itt vagyok, és ez a vita az interneten is közvetítésre kerül, lehetőség van tehát ott is követni ezt. Nem állíthatnánk, hogy Venezuelában a véleménynyilvánítás szabadsága uralkodna. A véleménynyilvánítás szabadsága sem rózsás, bár papíron ez létezik. Elvileg ugye az igazságszolgáltatás is független, bár ez is elég komoly fenyegetés alatt van. A bírák például nem köztisztviselők, hanem határozott idei szerződéssel dolgoznak, bármikor leválthatják őket. Például volt egy bírónő, aki bírálta a kormányt, és le is tartóztatták. A legfelsőbb bíróságnál is vannak olyan bírák, akik szintén veszélyezett vannak, de Például nagyon érdekes, hogy a legfelsőbb bíró egy korábbi tábornok, szóval nagyon érdekes, és például a büntető bíróság elnökévé is őt nevezték ki, ami egy elsősorban mondjuk a drogcsempészet elleni harccal foglalkozik. A demokrácia egy másik aspektusa, amely az elnyomáshoz kötődik, az, a, az, a, az élethez való jog. Az elmúlt évek során a gyilkosságok száma meg négyszereződött. Itt a legnagyobb mértékű az erőszak. 60 ezer gyilkosságról beszélünk, ennek 90 százaléka olyan, amiért senkit nem mondtak felelősségre. Csak ezen gyilkosságok kevesebb, mint 5 százaléka került bíróság elé. Tehát jó 50 ezer gyilkos sétálgat szabadlábon az országban. Venezuelában ezek a szervek nem polgári kézben vannak, hanem egy katonai gyűlés hatáskörébe tartoznak. Ezek pedig olyan személyek, akik a katonai pucs ban is részt vettek. Ők azok tehát, akik a legfontosabb elnöki pozíciókban, tehát az elnök által kijelölt pozíciókban vannak. Szinte az összes állami hatóságban képviseltetve vannak, az összes biztonsági vonatkozású szervezetben, illetve az összes pénzügyi szervezetben, tehát a pénzügyminisztériumban, a központi bankban, és így tovább. Miért mondjuk azt, hogy nem szabad a véleménynyilvánítása Venezuelában? Nos, mindenek előtt nagy aggodalommal látjuk azt, hogy a, az alkotmány az emberi jogok tiszteletben tartását garantálja, ennek ellenére visszaléptünk, ugye illetve felfüggesztettük a tagságunkat bizonyos emberi jogú vonatkozású szervezetekben. Beszéltem erről az amerikai, Amerika közi emberi jogi bíróságról és a, az emberi jogi bizottságból. Tehát nincs jogunk ahhoz, hogy szabadon gondolkodjunk, véleményt nyilvánítsunk. Ezt az elnök meg is mondta, is mondta. Miután elnök választották, ő azt mondta, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Tehát aki nem Chávez párti, az nem minősül, vagy nem igaz a venezuelai. Tehát, hogyha valaki bármit szeretne egy hivatalban elintézni, meg hosszabbítani a személyigazolványát, vagy bármiről másolatot szerezni, ugye a személyigazolvány lejárt 10 évente, az útlevél 5 évente, vagy hogyha elmegyek az anyakönyvi hivatalba, akkor egész egyszerűen erre nincs lehetőség eh, az embernek. Vagy hogyha például eh, az Amerika Közi Emberi Jogi Bíróság előtt szeretnék egy ügyet tárni, akkor erre egész egyszerűen nincs lehetőségem. Akinek más a véleménye, mint az elnöknek, az eh, nem venezuelai. Szerinte nincsenek jogai, és katonai csoportosulások támadásainak van kitéve. Az én esetemben ez azt jelenti, hogy kétszer is dobtak bombát, ö, ö, robbanószert a ö, házamra. Három éve tettem panaszt ez ügyben, egyszerűen semmi sem történt, a második esetben sem történt semmi. Folyamatosan fenyegetnek, erről tudat, tudósítottak az El Paisban, Spanyolországban, de egész egyszerűen nem vizsgálták ki ezt az ügyet. És ezen katonai csoportosulások tagjai, akiket ugye erre kiképeznek, nos, ők szabadon mozognak az országban. Pár nappal ezelőtt történt egy tragédia, mégpedig a kormányzat, illetve az elnök ezzel kapcsolatban, ezzel az események kapcsolatban azt mondta, hogy 23 halott van, de a részt, akik ott voltak, azok azt mondják, hogy több mint 100 halott van. Az elnök nem utazott a helyszínre, nem győződött meg arról, hogy ténylegesen mi történt, és nem engedélyezte a médiának, hogy a helyszínre menjenek. Nagyon sokan meghaltak, tehát nagyon sok ház leromboltak, egyszerűen nem szólnak erről, nem mondanak semmit erről. A venezuelai börtönök a legveszélyesebb helyek. Nap mint nap hal meg valaki a venezuelai börtönökben. És egy média képviselő sem mehet oda, hogyha a, amikor például egyszer a riporterek határok nélkül engedélyt kért arra, hogy elutazzon oda, vagy hogy felkeressen egy börtönt, nagyon súlyos pénzbüntetést kapott, és komoly nyomás alá helyezték. Egyáltalán nem lehetséges bármilyen ügyben nyomozni, 150 ezer olyan gyilkosságot látunk, amelyeket egyáltalán nem követtek. A rádió és televízió is nyomás alatt van. És a legrégebbi TV rádió állomást is bezárták, egész egyszerűen azzal a kifogással, hogy bíráltam a kormányzatot. És a volt mindez idáig, vagyis az az egyetlen szervezet, amely állami szinten közvetíthet, országos szinten közvetíthet. Aztán az igazságszolgáltatásról hozzáférésre elmondhatom, hogy mindez, amiről beszéltem, ezt mind az igazságszolgáltatási rendszer elé tártuk, de hát néhány esetben eltart jó tíz évig, mire valami a bíróság elé kerül. vannak bizonyos panaszok, ugye, amiket egyáltalán nem követnek. Az egyetlen lehetősége az embereknek az, hogy ha az amerikai emberi jogi bírósághoz fordul, egész egyszerűen nincs más lehetősége csak ezen nemzetközi szervezetekhez fordulhatunk, de hát már ez a lehetőség sincs meg, hiszen Venezuela nem ismeri el ennek a szervezetnek a létjogosultságát, hatáskörét, és kis is lépett ebből. Később majd rátérhetek még másképp. Köszönjük szépen, Bár... Köszönjük szépen, Granyé úr. Most pedig Petkov úr üzenete következik. Venezuela tenemos una situación peculiar en relación. Venezuelában a szólásszabadság nagyon súlyos helyzetben van. A véleménynyilvánítás szabadsága. A véleménynyilvánítás szabadsága Venezuelában támadásoknak van kitéve, erőszakos cselekmények visszaelnek, különösen Hugo Chávez és kormánya által. úgy látják, hogy Venezuelában a véleménynyilvántás szabadsága nem érvényesel. Ugyanakkor az alkotmány garantálja a nyilván, véleménynyilvántás szabadságát, tehát annak a szabadságát, annak a jogát, hogy reagálni lehet valamire. De a gyakorlatban annak ellenére, amit mondtak a, és a visszaélések és a zaklatás, azt mutatja, hogy a helyzet mégiscsak rossz. A Canal DOS, tehát a kedves csatorna és 40 különböző rádióállomást leállítottak. Azok, akik a nyomásnak ellenállnak, akadályozva vannak a véleménynyilvánítás szabadságában. Tehát olyan helyzet állt elő, amely eléggé paradox, mert az aklatások, a visszaélések, a megfélemlítések e, azokkal szemben, akik e, nem hajlandók a nyomásnak e, meghajolni, azok állítólag élvezik a véleménynyilvántás szabadságát. A a kormány pedig példaként állítja őket, hogy igenis van véleménynyilvánítás szabadsága a Venezuelában, pedig ez nem így van rádió és TV állomásokat megszüntettek, az újságírókat támadások érik, akár testi támadások is. És ebben az autoriter önkény uralmi rendszerben sokkal rózsásabb képet festenek, ami szerint vannak ugyan problémák, de hát azért nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy ezt állítják. Persze, igenis van üldözés, igenis van zaklatás, és a kormány állandóan folytatja ezeket a, ezt a gyakorlatot. A legrosszabb példa három olyan eset, amikor 50 ezer dollárra büntették az újságokat, persze sosem tudjuk kifizetni, ugyanakkor adományokat kaptak amelyek a segítségével ki lehetett fizetni ezt. Aztán van négy további eset, amelyek eredményeként megint csak az lehet, hogy lezárják, becsukják bizonyos sajtóorgánumokat. Tehát a probléma ezek után az, hogy nem lehet megfelelő információhoz jutni, tehát még csak arról sem tudunk tudósítani, hogy a kormány milyen döntéseket hoz. A venezuelai médiának mindegyik tagja ennek áldozata. A nemzeti újságok, tehát az országos terjesztésű sajtó, a, az El Universal egy másik nemzeti terjesztési, országos terjesztési újság mind ugyanilyen támadásoknak volt kitéve. Van olyan két nem, országos terjesztési újság, amely nem volt hajlandó meghajolni a nyomás előtt. Ugyanakkor csak óvatosan tudnak különböző érzékeny kérdésekről tudósítani. Nem tudnak például az árkorlátozásokról írni, a fekete piacról. Ez is egy tabu kérdés. Tehát a televízió egyszerűen nem tud tudósítani bizonyos tabu kérdésekről. Vannak olyan témák, amiről egyszerűen nem beszélnek. és ennek az oka egész egyszerűen az, hogy a kormány nem hajlandó engedni, hogy ezekről a kérdésekről beszéljenek. Van egy médiáról szóló törvény, 31 cikke van, és egy, egy a legfontosabb, amely szerint a különböző médiát, médiumokat le lehet zárni három, év, három napra, vagy egy napra, vagy akár hosszabb időre. És az RCTV-vel is, RCTV-t is ez fenyegeti. A bűnügyi törvénykönyv, a büntető törvénykönyv olyan büntetéseket fogalmazott meg, amelyek amelyek a rágalmazási bűncselekményeknek szigorú tételeket határoz meg. De ugyanakkor bármit lehet ennek nevezni, rágalmazásnak, és épp ezért jogi lépéseket lehet ezzel szemben kezdeményezni. De az újságírók eh, akiket eh, tanálmány útra küldenek, eh, azok megtanulják, hogy nem szabad engedni, hogy a véleménynyilvánítási jogukat elvegyék és a kormány, amely ezeket a támadásokat intézi ellenük, az az alkotmányt sérti meg. Köszönjük szépen. Elnök, köszönjük szépen. A, az első előadó és a második is fontos információkat mondott a média szabadságról. Most pedig Ervio úr a Reporters Without Borders, tehát a határok nélküli újságíróknak a szervezetétől. Franciául fogok beszélni. Ez a szervezet az elnök választással kapcsolatban látja, hogy milyen állampolgári és média polarizáció látható. A tudósítás szabadsága az egy demokratikus vitát indított el, de látjuk, hogy milyen gyűlöleti légkörben kell ezt megtenni. A médiák felelőssége egy ilyenfajta légkörben veszélyeztetve van, ugyanis a helyben lévő újságírókat megbélyegzik. Egy olyan példával kezdeném, amely az állami ágazatból származik. Szeptember 9-én Capriles jelöltel kapcsolatban egy újságíró tudósított, de ugyanakkor a Karakaszi régiónak egyik média forrása is tudósított erről. Ugyanakkor Heraldo Caso meg támadták egy repülőtéren, e, és ez a légkör egyre bizonytalanabbá válik, e, megtámadják az újságírókat, e, például szeptember másodikán Karakasz külterületén. És ez a fajta bizonytalanság, amely a helyszíni újságírókat körülveszi, azt jelenti, hogy az egész szakmát támadják, és nagyon fontos, hogy a szakmai szervezetek hangjukat hallgassák, de sajnos ez nem történt meg, ugyanakkor más latin-amerikai országokban segíthetne a támogatás. Tehát a 2002-es államcsíny után tulajdonképpen a média az a tájékoztató feladatukat inkább a nyomásnak engedve folytatták. Sajnos egy ellentámadást kellett elszenvedni a tájékoztatás szabadságával kapcsolatban. Az újságírók az áldozatai, de ugyanakkor más civil szervezetek is ennek a támadásnak. Ugyanakkor egy nyilvános audiovizuális eszközt lehetne e, felhasználni e, azért, hogy a hatalmat, hatalma, hatalom cselekvéseit ne kérdőjelezzük e, sajnos a szerkesztői hatalmat megkort, megkurtítják gyakran, és ez az offenzíva tovább is folytatódik, ahogy a kollégáim is mondták, a kadenászokon keresztül, amelyek amelyeket Chávez korlátlan időre kiterjesztette. 2000 kadanászt ö, ö, ö, ö, bocsátottak ki az utóbbi években, és a, vá, a vasárnapi ö, ö, programokat is, mint a Hello President programot is érinti ez tehát tulajdonképpen a nyilvános hozzászólás jogát elkobozták, és eh, cenzurázzák az újságíróknak a munkáját. Tehát mi azt követeljük, hogy a kadenaszt eh, eh, csak egyetlen állami csatornára alkalmazzák, vagy pedig más megoldásokat találjanak. Nos, a jogi keretetet illetően e, általában a tájékoztatás e, e, szabadságát korlátozzák, és a 2005-ös büntető törvénykönyvi reform és a társadalmi felelősség törvénye 2010-ben kiterjesztésre került az elektronikus médiára is. Tehát büntetésekkel, szankciókkal illethetik a médiákat, hogyha lázítanak, hogyha pánikot terjesztenek a nyilvánosságban, vagy pedig a legitiman megválasztott hatóságokat sértik meg. Tehát ez, ez tulajdonképpen, ez a csávezi politika egy karikatúrája a szabadságoknak, de van egy másik klauzula is, amely a háborús propagandáról szól, és itt szelektíven alkalmazzák a törvényt, tehát nyilvánvalóan csak a kormány hű csatornákat hagyják működni, a többieket pedig több ezer dolláros büntetéssel illetik. míg mi állandóan amellett érvelünk, hogy ne penalizálják, ne büntessék a különböző sajtóorgánumokat, és hogy a frekvenciákat igazságosan osszák el, és hogy bizonyos tartalmakat ne korlátozzanak, ezek a kívánságaink. Ugyanakkor a régei, régió többi országa, új, országai új szabályozásokat vezetnek be, elsősorban a frekvencia kiosztással kapcsolatban, és bevonják a civil társadalmakat, a szakmai szervezeteket a nyilvános vitában, a véleménynyilvántás szabadságát illetően és 2010-ben elfogadtak egy együttműködési törvényt, amely megint csak kiterjesztette az internetre is a különböző korlátozásokat. Sajnos szeptember 6-án a venezuelai kormány az emberi jogi amerikai egyezmény felmondta, és ez a döntés az interamerikai rendszerét károsítja, és az állampolgárok egy fontos szabadságjogot vesztettek el ezzel. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönjük. Most akkor hallottunk néhány előadást. Emlékeztetném önöket arra, hogy itt van az önöknél a veneziai kormány álláspontja írásos formában a dossziéjukban. a úrnak adom meg a szót a zks től és remélem négy percben össze tudja foglalni a bizottság álláspontját, illetve az EKS álláspontját. Euh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm, euh, elnök asszony. A sajtószabadság és euh, a véleménynyilvánítási szabadság a demokráciához hozzátartozik. Az Európai Unió minden térségben próbálja ezeket előmozdítani különböző eszközökkel, amelyek a rendelkezésére állnak. Az Európai Unió minden évben a május harmadikán egy nyilatkozatot tesz ki, illetve egy értékelést hoz nyilvánosságra az újságírók, illetve a sajtószabadság érvényesüléséről, és ebben említi a különböző média korlátozásokat, felveti azt, hogy nemzetközi téren milyen további párbeszédekre van szükség a sajtószabadságról. Emellett kapcsolatot tart egy sor nemzetközi civil szervezettel, különböző projekteket támogat, amelyeknek célja az újságírók támogatása és a véleménynyilvánítási szabadság elterjedése Számos ilyen projektünk van, példát tudnék rá mondani, például az újságírók és a bloggerek védelme, a, erre a célra szántunk 6-700 ezer eurót, Emellett van egy projektünk a latinamerikai szólásszabadság megerősítéséről, 15 országot ér el ez a projekt, és majdnem 1 millió eurós támogatást élvez. Az Európai Unió jelenleg nem rendelkezik struktúrált párbeszéddel a Venezuela vonatkozásában. Ugyanakkor a kormánynál gyakran felvetjük a szólásszabadság és sajtószabadság kérdését, és ezt a jövőben is megtesszük. A választási kampány során is figyelemmel kísértük a média környezetet, és kiálltunk a nemzetközi kötelezettségek teljesítésének szükségessége eh, mellett az emberi jogokra és azon belül különösen a eh, sajtószabadságra, valamint az igazságszolgáltatás eh, függetlenségére gondolunk itt. Az Európai Unió finanszíroz projekteket Venezuelán belül is, amelyeknek célja az emberi jogok, illetve a sajtószabadság monitorozása. Az Európai Unió támogatni fog a jövőben is ilyen projekteket. Ami a konkrét eseteket illeti, például a Karakaszi televízió sorsát, az Európai Unió egy dek- deklarációt, egy nyilatkozatot tett azzal kapcsolatban, hogy a csatorna működési engedélyét nem hosszabbították meg. Köszönöm. Köszönöm, és akkor most If two people speak, wanting to speak, others? Because I... Nem tudom, mások akarnak-e hozzászólni képviselők. Három kollega jelentkezett eddig. Hübner asszony kap szót először. Uh, thank you very much. Kösz köszönöm. I first of all would like to, uh, to thank very... Ez Weber asszony. For their presence. Én köszönöm a vendégeinknek, hogy megjelentek itt, illetve elmondták a mondókájukat különösen a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága témájában, ugyanakkor, hogy ezeket a dolgokat felfogjuk, a kontextus is ismerni kell, mert például a szólásszabadság, a sajtószabadság független bíróságok nélkül, a kormány beavatkozása nélkül és egy erőszakos kontextusban nagyon nehezen elérhető dolog. Számos állásfoglalást hoztunk már ebben a parlamentben az emberi jogok megsértésének különböző aspektusairól Venezuelában. Az én konkrét kérdésem az itt jelenlévő vendégekhez nem igazán arra vonatkozik, hanem hogy, hogy mik az elvárásaik, hanem milyen ajánlásokkal fordulnának az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz az Európai Unióhoz úgy általában mit, tegye, mit tegyünk, mit tegyenek. Köszönöm. Vajdere asszony következik. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Köszönöm. Én Lettországból érkeztem. A mi haza, az én hazámat a Szovjetunió 50 éven keresztül megszállás alá, alatt tartotta. Éppen ezért ismerős számomra az a helyzet, amit a vendégeink leírtak. Amikor a Szovjetunióban éltem, tudtuk, hogy mit jelent a fenyegetés, hogy mindenért letartóztathatnak, például akár a véleményünk kinyilvánításáért is, és azt is tudom, hogy eh, mit jelent az, amikor az emberek sem a választások előtt, sem azután nem kaphatnak megbízható információkat. Éppen ezért nagyon elégedett vagyok azzal, hogy eh, meg tudtuk szervezni, rendezni ezt a, ezt a meghallgatást, és annak is örülök, hogy eh, az albizottságunk megérti azt, hogy fel kell lépnünk a szólásszabadságért, szólásszabadság érdekében. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a szólásszabadság, a sajtószabadság különösen fontos a választások idején. Nagyon örülök annak is, hogy nem sikerült egyes kollégáknak elérniük azt, hogy zárt ülésen tárgyaljuk ezt az ügyet, mert eh, úgy gondolom, hogy az embereknek joga van az információkhoz hozzányútni. Nem lehet eh, ezt a szőnyeg alá söpörni, nem lehet zárt ajtók mögött megtárgyalni ezeket a kérdéseket. Én eh, szurkolok azoknak, akik a szólásszabadságért harcolnak Venezuelában. Tudom, hogy csak a legbátrabbak merik ezt megtenni, mert még a legkisebb eh, próbálkozás vagy erőfeszítés is eh, a szólásszabadság érdekében börtönbüntetéshez vezethet. Kérdésem a vendégeinkhez a következő. Megdöbbentő, hogy eh, azok, akik felszólaltak a rezsim ellen, nem vehetnek részt a választásokon ez mennyiben befolyásolhatja a választások eredményét. Az a tény, hogy a sajtót korlátozzák, ez a következő kérdésem, nos ez mennyiben befolyásolhatja a választások eredményét? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, usted, en su primera Köszönöm elnök asszony. Az ön beszédében beszélt arról, hogy mi, mit tettek a kerekeszi televízióval. Sajnálatos módon ez az esemény immár választási eseményé vált, Venezuelában az európai jobboldal és a venezuelai jobboldal is folyamatosan és mindig fel akarta használni eh, az ilyen eseményeket eh, választási ügyé tenni, vagy akár egy pucsot eh, előkészíteni és elérni Venezuelában. Azért itt most egy alkotmányos pucs helyzetről beszélünk Venezuelában. a Kerekaszi Televízió bezárása 5 éve történt, most megint választások vannak, és a kihalóban lévő jobboldal, a sorvadó jobboldal eh, mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa, támogatást találjon saját magának, ezért is eh, tartanak itt most kortes beszédeket. Az ön beszédének, eh, uram, 60%-a kortes beszéd volt. E, itt most e, nem a Karakaszi Rádió Televízió a téma. E, ön azért jött ide, hogy a választásokról, a választási kampányról beszéljen, kortes beszédet tartson. Nem volt túl sikeres. Nyilvánvaló, hogy Chavez nyerni fog, ha megnézzük a közvéleménykutatásokat. és hát azért ne felejtsük el azt sem, hogy egy olyan országról van szó, ahol igen gyakran vannak választások. Tehát az egyik legnagyobb választási sűrűség van ebben az országban. Az ellenzék, a jobboldal, a 2006-os jelölt, és azok a politikai pártok, amelyek soha nem játszottak vezető szerepet Venezuelában, és akiknek éppen ezért nincsen legitimitásuk és hatalmuk. Nos, ezek miért állnak itt ki elénk? Ez egy olyan ellenzék, amely nem rendelkezik iránytűvel, nem tudja, hogy mit csináljon, hova haladjon. Elég ügyefogyott ellenzéke van Venezuelának. Itt egy szuverén országról van szó, szuverén ország saját alkotmányjal, és minden demokratikus országnak szerte a világon joga van arra, hogy szabályozza a saját médiáját, a saját rádió és televízió állomásait. Ez így van az Európai Unióban, és az Európai Unió tagállamai is ezt teszik, és teljesen nyilvánvaló elvárás, hogy egy állami műsorszolgáltató tartsa be a az ország törvényeit, és ne próbálja megkerülni azokat, ne úgy, mint ahogy a rádió televízió Caracas tette, hogyha az én hazámban tették volna ezt, illetve próbáltak volna pucsot előkészíteni, és egy pucsban részt vett volna egy állomás, vagy rádió állomás, azt a televízió és állomást ugyanúgy bezárták volna, felszámolták volna, mint Venezuelában. Itt egy olyan ember van, aki eljött ide, radikális változásokat akar a saját hazájában, közben pucsokat támogat, de hát ön egy üzletember, végső sorom, és egy vesztes ügy szolgálatában áll. Október 7-én sajnálatos módon tájékoztatom önt, hogy veszíteni fognak. Akármilyen propagandát folytatnak, és mondogatják itt nekünk, hogy önök szerint mi történik Venezuelában, mindenki, aki Venezuelába ellátogat, látja, hogy, hogy mi történik, és meg fog döbbenni a venezuelai újságok címlapjaitól, mert ilyen kritikus hangok például Európában nem ismeretesek az amerikai emberi jogi bíróság, amely az OAS amerikai nemzetek szervezete keretében működik. Nos, e, ebben az emberi jogi bíróságban, illetve ennek az emberi jogi bíróságnak az Egyesült Államok és Kanada sem sokat ad a szavára. Örülök, hogy eljött ide, de hát sajnálattal értesítem, hogy nem volt sok értelme. Köszönöm. Garcias Ramon úr szeretne még beszélni, és megkérném, hogy röviden tegyen. Nem kapott tolmácsolást? Sorry, is there a misunderstanding I have here uh, that you have asked for the floor? Én, én azt láttam, hogy, uh, hogy beszélni szeretne, nem? Nem akar? Okay, and uh, so I ask you to be uh, very... Nem, arra szeretném uh, felkérni, hogy, uh, uh hogy uh, röviden fogalmazzon, mert 11 órakor át kell térni a jelentésünkre. Garces Ramón következik. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy szót kaptam. Majd, hogy nem az a benyomásom merülhet fel, hogy itt hozzá sem szólhatunk. 2012 májusában részletes vita volt arról, hogy Venezuela kilépett az Amerika Közi Emberi Jogi Testületből. Azóta, is, azóta tudjuk is ennek a, az eredményét, és látjuk, hogy mi lett ebből. Azt látjuk, hogy ez egy, főleg egy politikai manipuláció volt. Látható, hogy zajlik ugye a választási kampány, és már egy ideje az a helyzet, hogy Itt mi az Európai Parlamentben már jó ideje nem folytattunk, folytathatunk ilyen jellegű meghallgatást. Latin Amerikában ugye hallottunk más eseményekről, és a korlátozott választói jog, privilégium keveseknek, és így tovább. Tehát különböző témákról hallhattunk. Én attól tartok, hogy ha ezt itt most nagyon ö, ö, egyértelműen bíráljuk, bíráljuk, azzal nem ö, ö, teszünk jót magunknak sem, se ö, legitimációnknak sem. Ez a parlament ö, stabil kapcsolatot ö, tart fenn a latinamerikai parlamentekkel, és teszi ezt az Euró-Latin-amerikai testületen keresztül, mégpedig úgy, hogy a más európai intézményekhez hasonlóan ennek kapcsolatot építünk a demokratikusan választott kormányokkal. Venezuela kormánya, ezen kormányok egyike jelenleg, ugye választási kampány zajlik az országban, és úgy tűnik, hogy itt próbálnak most minket erre, hogy ezt befolyásoljuk, erre felhasználni. Venezuela demokratikus kapcsolatokat tart fenn az uniós, Európai Uniós országokkal. Ez azt jelenti, hogy Itt ugye bizonyos vádakat emlegetnek, szándéknyilatkozatokat, amiket több is nem bizonyít semmi, és ez nem felel meg annak a demokratikus gyakorlatnak, amihez igyekszünk tartani magunkat az Európai Unióban. Az Európai Unió tagállamaiban, a földközi tengeri térségben voltak szintén diktatúrák, Spanyolországban is például. Ismerjük a helyzetet, tehát tudjuk, hogy mennyire elnyomták Franco diktatúrában a médiát. Garcia úr, hadd emlékeztessek minden, hadd emlékeztessem arra, hogy lassan érjen a végére. Tehát folytatja a beszélő, követjük a helyzetet, de azt, hogy az Európai Parlamentet így felhasználják, azt nem támogatjuk, hiszen beavatkozunk egy demokratikus választási folyamatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Aztán megértettük, hogy mit mondott, megértettük, mit az Májer úr is. A Petkov úr nincs itt, valószínűleg nem is értene egyet azzal, hogy a jobb oldali hiszen ő baloldali. Két kolléga jelentkezett még. Akkor adok csak szót, ha egy percben szólnak hozzá, különben nem lesz lehetőségük a vendégeknek arra, hogy válaszoljanak. Értem éreget, hiány A következik. Köszönöm szépen. Nem is lesz szükségem egészen egy percre. De hogyha figyelnének, az is jó lenne. Úgy gondolom, hogy ez a az ülés igenis jogosan került megszervezésre. Ez egy többségi döntés alapján szervezett esemény. És ezt páran ellenezték és érkeztek titkolózni ezzel kapcsolatban. Nos, tudjuk, hogy a világon főleg két tábor van, van Willi Meyer az egyik oldalon, és a többiek a másik oldalon. meghallgatva mindazt, amit Meyer úr elmondott, itt a, ő, aki a jövőbe lát tulajdonképpen, és szerintem is kell ö, választásokat tartani Venezuelával, is világos, hogy ki fog nyerni. Véleményem szerint ő itt ilyen jóslásokba bocsátkozik. És ezért kell, hogy mondjam, hogy nem, számomra nem volt világos, hogy az előadó a venezuelai ellenzék tagja. Nekem ő egy független állampolgárnak tűnt, aki a riporterek határok nélküle nélkül szerződött képviselő, ő nem a venezuelai ellenzék tagja tehát. Petkov urat láttuk ugye a videón, őt a szocialisták hívták meg, ezt is azért vegyék figyelemben. Végezetül pedig hadd mondjak köszönetet, hogy szót kaptam, és hadd mondjam el, hogy igenis jogosan szervezett eseményről beszélünk. Rendben, kolléga, tessék. Köszönöm. Nos. Annyit szeretnék mondani, hogy ez a parlament a, demokrácia, emberi jogok védelmére szólalt fel, és tett ezt mindig is. A politikai opportunizmus, így a választások előtt, amit itt egyesek mondanak, nos, Ez mutat a más választások előtti látható folyamatokról, ahol tényleg komoly kihágások voltak, jogsértések, esetleges fizikai megtorlások. Nos, ott érdekes módon senki nem emelt szót. Most, hogy média vonatkozás a helyzetről beszélünk, demokráciáról, békéről, jogok védelméről, szociális, gazdasági fejleményekről. A szólás szabadsága a szempontból nagyon fontos, tehát. Talán Léver asszony kérdésére válaszolhatna pontosan, tehát, hogy a, hogy a parlament mit tehet. Tehát akkor először nézzük az ajánlásokat. Minden demokráciában, tehát először Granier úr, a választásoknak szabadnak, áthátolatonak kell lenni. Oli úr rámutatott hogy a köztársaság elnöke a média és a rádió és televízió koncentrációt nem megfelelően használja fel. 1800 órában propagandát közölnek, és több mint 420 órát a naponta 10 percet a rádióban ezzel töltenek. Tehát 320-szor adták le, és 400-szor ismételték, tehát összesen 700 órában adták le ezt a ezeket a híreket. Tehát ez azt jelenti, hogy a tévé és rádió csatornákat az elnökség a saját céljára használja fel. Tehát 4500 órát a rádió és televízióban erre használtak fel. Az első ajánlásom az, hogy az választásokat szabadon tartsák, tehát ne akadályozzák őket. A másik ajánlás az igazságszolgáltatással kapcsolatban. A mi esetünkben több mint tíz éve vannak olyan ügyek az eh, bíróságok előtt, amelyek nem kerültek tárgyalásra. És csak az Amerika közi igazságszolgáltatási rendszerhez tudunk fordulni, hogy megkérjük Venezuelát, hogy újra gondolja át a szerepét ebben a testületben, mint ahogy ez az alkotmányban is áll. Tehát ennek nagyon fontosnak kell lenni, ugyanis ez a nemzetközi szerződések szempontjából, de mint mondtuk, ebből a testületből visszavonult. Köszönjük szépen, csak gyorsan, Ervio úr. A képviselő elég érdekes kérdést tett föl. Nyilvánvalóan vannak olyan E, e, esetek, amikor a közmédia újságírói is e, érintve vannak. A választási folyamattal kapcsolatban annyit akartam mondani, illetve feltettem a kérdést, hogy garantálni lehet egy kiegyensúlyozott pluralitást a média tájban. Tehát ezért azt javasoltam, hogy a szakmai szervezetekkel lépjen kapcsolatba a kormány, hogy biztosítsa az újságíróknak a biztonságát. Vannak olyan latinamerikai országok, ahol új törvények kerültek bevezetésre, amikor a jogi rendelkezéseket áttekintik, hiszen ezek nem kielégítések, kielégítőek. De hát ezt javasoltuk volna. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm mindkettenek, és Zsiba úr, a, Zsib úr az alelnök is szeretne még hozzászólni. Köszönöm szépen. Azért szeretnék hozzászólni, hogy valamit világossá tegyek. Az eddigi folytatott eszmecseré alapján azt hiszem félreértés van. Ez e az albizottság a venezuelai választásokban nem akar beleszólni, nem akarjuk befolyásolni ezeket a választásokat. Az elnöknek a felszólítása e, világos volt, hogy a venezuelai választásokban ne akarjunk beavatkozni, és azt hiszem, hogy a legtöbb képviselő ennek megfelelően járt el. A feladatunk itt az, hiszen ez nem az egyetlen meghallgatás, voltak mások Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban, tehát ennyit akartam mondani. Jó, köszönöm szépen. A következő napirendi pont következik. A 2011 évi éves jelentés az emberi jogok és demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Ez az első parlamenti vita ezzel az éves jelentéssel kapcsolatban, tehát az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatban kérem szépen kint folytassák a megbeszélésüket. Az előző jelentés 2010-ben volt, áprilisban fogadtuk el, de nyilvánvalóan az előző jó gyakorlatunkat folytatni akartuk, és és a plenárison megvitassuk ezt a jelentést, és az decemberben elfogadott állásfoglalást. Tehát ezért nagyon intenzív munkát végeztünk ennek a jelentésnek az előkészítésében. Azt szeretném megköszönni a kollégáknak és az EKS-nek ezt a munkát. És azt hiszem, hogy Donskis úr a jelentéstevő kaphat szót, és utána az árnyék jelentéstevők. Donski úr. Donskis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Az, ez az éves jelentés 2011-ben, és az Európai Uniónak a politikája nagyon fontos, és azt hiszem, az életem egyik legfontosabb pillanata. Nagyon fontos konszolidálni minden lehetőséget, és a az európai parlamenti kollégáim az előző kollégák, akik foglalkoztak ezekkel, Andrikiene asszony és az árnyék jelentős tevők segítsége nagyon fontos volt. Persze egyetlen jelentés sem teljes vagy tökéletes, hiszen hatalmas területet fedünk le mindegyik jelentésben de azt hiszem, hogy mindegyik jelentéstevőnek van joga, hogy válasszon, hogy hogyan próbál segíteni, és én ezért úgy hiszem, hogy egy szisztematikus megközelítésre van szükség, azért, hogy ne karácsonyfát állítsunk fel, ne csak szép frázisokat mondjunk. A, épp ezért a jelentés az koncentrál a célra, hiszen az volt a cél, hogy e, az emberi e, jogi e, politikát próbáljuk alakítani, ne pedig csak áttekinteni. Elnök asszony nyilvánvalóan láthatta, hogy a 2011-es éves jelentés azt kísérli meg, hogy visszatérjen a normális gyakorlatra, tehát hogy időben teljesítsük a feladatunkat, és ez az éves jelentés 2011-ben ezt tette. A bizottságnak az alelnöke a júniusi plenárison bemutatta már ezt a jelentést, ez jelenti a normális gyakorlathoz való visszatérést. Úgy látom, hogy ez a jelentés az önök hozzájárulását segítségével javulni fog, épp ezért ösztönzöm önöket, hogy ezt tegyék meg. Először szeretném a felépítését ennek a jelentésnek bemutatni, és hogy mire teszem a hangsúlyokat. Tehát ennek a szerkezete eléggé világos, hiszen nyilván vannak először el, általános megjegyzések, aztán EU cselekvések az ENSZ-ben, aztán van egy olyan rész, amely az EU politikával foglalkozik a nemzetközi büntetőjogban, és a büntetlenség elleni harccal foglalkozik. Ezt célzatosan tettük így, például hangsúlyozzuk Eh, hogy az EU-ban és az átmeneti eh, demokráciákban eh, mi történik, tehát, hogy bosszút akarnak sokszor állni, és különösen a választások előtti időszakban. Természetesen Természetesen az arab tavaszt is hangsúlyozzuk, hiszen ez fontos ebben a jelentésben. Van egy olyan rész, amely a nemzetközi humanitárius jogban, joggal kapcsolatos EU cselekvéseket taglalja. Aztán az európai szomszédsági politikával és az arab tavasszal foglalkozunk. Ugyanakkor hangsúlyt fektetünk a keleti partnerségi politikával kapcsolatban, hiszen gyakran félreértelmezik ezt, és kettős normákat, mércéket használnak a keleti partnerségi országokkal kapcsolatban. Van a, egy olyan rész, amely az EU e, e, politikákkal foglalkozik, a demokratizáció és a választások támogatásával kapcsolatban. Foglalkozunk az e, emberi jogi és demokráciai rendelkezésekkel is. És szeretném felhívni a figyelmet egy olyan részre, amely az ALDE számára nagyon fontos, ez pedig a véleménynyilvánítás szabadsága, eh, a szociális média és a digitális szabadságok kérdésével foglalkozik. Azt hiszem, hogy jogosan mondom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés a eh, frakcióm számára, és én magam számára is. Aztán itt is hangsúlyozzuk az arab tavaszt, és a szociális, tehát a társadalmi médiát és a digitális szabadságot. Aztán van egy egyéni szenvedélyem is, ez pedig az a rész, amely a civil társadalom és az emberi jogvédőknek nyújtott támogatással foglalkozik. Ez itt az én elveimet tükrözi, épp ezért nem meglepő, hogy van benne egy olyan megfogalmazát, hogy a az emberi jogi jogvédőknek a marginalizációja a különböző országokban, Kínában, Oroszországban és a többi sajnálatos, és az EU és az ENSZ és a globális emberi jogi szervezeteknek fontos szerepe van ebben, és nem szabad, hogy belső ügyként tekintsék például az újságíróknak az üldözését. Tehát nagyon fontos, hogy az emberi jogvédőket az, az Európai Parlament és mások megvédjék, hiszen azt gondolom, hogy önök is elvárták tőlem, hogy ez benne legyen a jelentésedben, hiszen a más véleményt képviselőket az emberi jogi, jogvédőket és az aktivistákat meg akarjuk védeni. A jelentésnek az utolsó részében a halálbüntetés elleni fellé, EU fellépésről beszélünk, nyilvánvalóan ebbe beletartozik a kínzás és más gond, ö, embertelen ö, ö, bánásmóddal való szem, szemben való fellépést tartalmazza. A, a pszichiátria politikai felhasználása még mindig probléma bizonyos országokban, különösen Oroszországban, amely az antidemokratikus rendszereket támogatja. Hangsúlyozzuk, hogy ezeket különböző kínzások során felhasználják, és a, a különböző kollégáknak a figyelmét szeretném felhívni a módosítókra való felhívást. A társadalmi csoport az nagyon sok csoportot fed le, mint például az LGBT, akkor aztán a, a kaszt alapú megkülönböztetéstől szenvedő emberek, tehát nagyon sokan beletartoznak, mindazokat, akik üldöztetésben részesülnek akik hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Tehát nagyon fontos, hogy a különböző társadalmi csoportokkal szembeni diszkriminációval kapcsolatban önök módosítósokat nyújtsanak be. Aztán a női jogokkal és a gyermekjogokkal is foglalkozunk hiszen ez a jelentésnek fontos része. Végül pedig nagyon fontos számomra a vallás vagy meggyőződés szabadságának kérdése mindegy, hogy milyen fajta meggyőződésről van szó, ateista, nem teista, és a többi akármilyen meggyőződésről. Tehát a frakcióm és a saját szempontomból is nagyon fontos. A kínai helyzet nagyon aggaszt bennünket, ahol a keresztények, muszlimok, buddhisták és a falungong képviselőit is üldözik, és Kínának ratifikálni kell még az ICCPR, tehát a Nemzetközi Civil és Politikai Jogi Egyesség okmányt Nos, tehát egy ilyen, ez a jelentés az ilyenfajta jelentésnek a szerkezetét követi, ugyanakkor belevettem a saját meglátásaimat. Persze, elnök asszony, ez egy nagyon nehéz munkának csak a kezdeti lépése, és nyitott vagyok a kollégák javaslatait illetően, és nagy örömmel fogadom őket. Köszönöm szépen. Köszönöm Donszki úrnak, most pedig megnyitom a lehetőséget. Tőkés úr, mint árnyék előadó kíván beszélni, ha jól látom. Vás is szeretne esetleg? És aztán a külügyi szolgálat, és aztán én magam, aztán most Tőkés úr. Tisztelt elnökasszony, úgyis, mint a néppárt képviselője, és úgyis, mint koordinátor, de mint árnyék jelentéstévő. Köszönöm meg Donskis kollégának az átfogó ismertetését, amelyhez én is nagymértékben csatlakozom. Néhány hangsúlyt tennék még ki én is. Az egyik az a civil társadalom kérdése, ebben tökéletesen egyetértek. Én magam is a civil társadalomból, az egyházi életből jövök, 1989 Temesvár Ceausescu diktatúra bukása sajnos nem erősödött meg eléggé a civil társadalom a Kelet-Közép-Európában nagyon fontos volna, hogy a civil társadalom eh, nagyobb szerepet játszon. A másik kérdés, amit kiemelnék, az a vallásszabadság kérdése. Én azt gondolom, hogy a vallásszabadság az emberi jogoknak egy kiemelt fontosságú eh, al eh, egysége, és a mostani vallási üldözések közepette különösképpen fontos ezt kiemelni és érvényesíteni az Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában is. A külügyi szolgálat és az Európai Parlament szoros együttműködésével. A harmadik dolog az, a, amit úgy foglalnék össze, hogy a kettős mérce alkalmazása a harmadik országok, illetve az Európai Unión belüli országok összefüggésében. Múlt héten Romániáról folyt a vita a parlamentben. Joggal bírálják az Európai Parlamentet, az Európai Uniót, hogy elvárja a harmadik országoktól hogy betartsák az emberi jogokat, de a saját házatáján nem képes rendet tartani, különösképpen Szlovákia, Románia ügye vetődik fel, tehát küszöböljük ki ezt a kritikát, és próbáljuk konzisztens, következetes emberi jogi politikára késztetni a külügyi szolgálatot is. Ugyanez vonatkozik a negyedikként a szomszédságpolitikára. Én egy kicsit elfogult vagyok, mert látom, hogy a volt kommunista szovjet táborból jövő országok milyen hátrányban vannak. A kommunizmus öröksége nyomaszt bennünket. Nos, a, a, a keleti partnerség országaiban még súlyosabb ez a helyzet, mint Romániában vagy a volt keleti országokban, tehát ne csak Kínára és Oroszországra, és itt már nem csak a harmadik országokról beszélek, nem csak Kínára és Oroszországra vagy Tibetre figyeljünk oda, nem csak Belorussziát kell emlegetnünk, hanem az egész az egész keleti partnerség országait figyelembe kell vennünk. Jó munkát kívánok Donskis úrnak, és remélem, hogy egy jó munka hangulat fog itt kialakulni ebben a témában. Thank you, Mr. Tokish. And now I have two more MEPs, three more, to be... Köszönöm. Még hárman szeretnének hozzászólni és utána az EKS képviselő következik. Tessék. Igen, köszönöm. A konzervációval kapcsolatos megjegyzéshez szeretnék én is hozzászólni. Üdvözlöm azt, hogy felvették a tanácsi keretben történő együttműködésre tett utalást, és Eh, hogy konzisztensen kell lejárni a belső és külső politikai vonatkozásokat illetően. Itt a politika kicsit összekeveredik azzal, hogy mi történik az uniós eh, tagállamokban. Eh, például a Románia-Magyarország vonatkozásában itt az EPP tett megjegyzéseket, hogy itt most kettős mérce, vagy nem kettős mérce van-e e két ország vonatkozásában általánosságban véve egyetérthetünk abban, hogy ha nem vagyunk hitelesek az unión belül, akkor unión kívül hogy lehetnénk hitelesek. Egy dolgot talán még fel lehetne venni. Kérhetnénk értékelést a tagállamok nemzetközi eszközöket történő alkalmazásáról, például a G++ országokról, hallottam nemrég, hogy a eltűnéseket illetően ö, van ö, valami anyag ö, itt ennek a ratifikációjáról is szó volt, de látszólag nincs koherens mechanizmus a tagállamokat illetően, amennyiben ez tényleg tagállami körül tartozó feladat. Tehát a konzisztenciáról szólhatnánk többet is. Aztán, ami a szólásszabadságot illeti, voltak ugye ezzel kapcsolatban közelmúltbeli események. Nehéz volt közvetíteni azt, vagy nehéz képviselni azt, hogy a, a nyugati országok nem felelősek azért, ami az országaikban megjelenik, ezt az arab országok látszólag nem értik, az USA nem lehet felelős mindenért, amit egy USA beli szerverre töltenek fel. Ezzel kapcsolatban kellő óvatossággal szintén megfogalmazhatnánk valamit a szólásszabadságot illetően és a, valami olyasmit kellene felvenni, hogy nincs olyan jog, hogy valaki nem lehet megsérteni mondjuk. Persze tiszteletben kell tartani a egyes vallásokat, de nem lehet istenkárolással vádolni bárkit bármiért. Tehát azt hiszem, hogy így a pakisztáni helyzetet illetően egyetértünk ezzel. Igen. Köszönöm, Andrik Inészen következik. Köszönöm. Nagyon jó mm, megfogalmazott jelentés ez a demokráciáról és az emberi jogokról. Azok a horizontális kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, azok szerepelnek is az anyagban, a demokratizálás, a gyermeknevelés, vallásszabadsághoz való jog, ezek mind-mind fontos témák az emberi jogokkal hasonlóan. Az EU-s szankciók, rendszeres lépések, stb. stb. Gratulálok a jelentéstevőnek, és én majd benyújtok hogy már módosított ez. Krip úr. Nagyon köszönöm. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Donskis úrnak ezért az anyagért. Ezzel idejűleg azt szeretném kérni, hogy legyen eh, figyelembe még néhány dolgot, majd benyújtok eh, ezzel kapcsolatban módosítókat is. Hangsúlyozták a civil társadalom és a civil szervezetek bevonását, annak fontosságát. És azokét a szervekét, intézményekét, akik a jogok betartásáért, tiszteletbetartásáért felelősek, gondolok itt az ombudsmanokra például, Nem szabad szem előtt évesztenünk azt azonban, hogy az Európa, Európa Tanács szomszédságában tevékenykedünk. Ugye Strasbourgban az emberi jogokért nagy mértékben felelős szervezet ez, és nagyon nagy mennyiségű joganyag van az emberi jogokkal kapcsolatban. Jó lenne éppen ezért talán hangsúlyozni mindezt. Bár mondjuk néha esetleg máshogy látjuk az emberi jogokat, azok védelmét. Végezetül, harmadsorban, hogyha nem említettek volna meg országokat a jelentésben konkrétan, akkor az ezt fel sem vetném most, de amit jelenleg például Szíriában látunk, az nagyon jól mutatja, hogy a nemzetközi törvényszéknek milyen fontos szerep juthat, és kell, hogy jusson. E tekintetben nekünk is van tennivalónk az EKS keretein belül. Köszönöm, lassan lejár az időnk. nem nagyon tudok már szót adni Veszeszki asszonynak, de talán amit elmondok, az segít. Létrehoztunk egy ilyen kontaktcsoportot, amiben más ö, ö, témákat is megvitattunk. És a tegnap, ö, ö, ugye amikor beszámolt a ö, jelentéséről, akkor is ö, utalt erre. Lehet, hogy én is felhasználtam ezt a kontaktcsoportot, és megvitathatna velük, vagy megvitatnánk velük olyan kérdéseket, amelyeket kicsit vagy ki kell fejteni. Sajnos le kell zárnunk ezt a vitát. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 25 dél. Az AFET-ben október 18-án foglalkozunk ezzel, a DROA-ban november 5-én, az AFET 6-án, november 6-án szavaz, és decemberben kerül ez a plenáris elé. Azt kell szóval tényleg mindent megteszünk, az összes frakció, hogy tartsuk ezeket a határidőket. Mielőtt megkezdjük a kibővített elnökségi ülést, az egyebek következnek Kazaksztán. Az AFET-ben hosszú meghallgatás lesz ezzel kapcsolatban. Coftis úr, az ombudsman a Kombuszban vette fel, vetette, vette, hívta fel a figyelmünket, vagy szeretné felhívni a figyelmünket egy konkrét ügyre. Tessék most öné a szó tehát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megpróbálok minél rövidebben beszélni. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mivel az Európai Parlament már elfogadott egy állásfoglalást eh, Zsánához ennel kapcsolatban, eh, és a politikai ellenzékkel kapcsolatban inkább a legfrissebb információról szeretnék tudósítani, mi történt itt. Először is tudják, hogy december 16-án eh, a Kazasztánnak a függetlenségi napján egy állampolgári felvonulást tervezett a kormány, hogy ugyanazon a teren tartsa, ahol a sztrájkolók is összegyűltek. És ez egy tömeglázadásba, zendülésbe fordult, és például üzleteket raboltak ki. És a kormány, az bűnöldöző szervek, azok ahelyett, hogy nem halálos fegyverekkel fordultak volna ellenük, automata fegyvereket tartottak, és 15-en meghaltak. A Seppe faluban pedig szintén erőt alkalmaztak. 2012-ben több pert is tartottak a szakszervezeti képviselőkkel szemben, és mivel részt vettek ezekben az zendülésekben börtönbüntetésre ítélték őket. Április elején a Mangusztán nak a hatóságai jóvá hagytak egy bírósági döntést, és Aktaóban egy szakszervezeti uniót foglalkoztak szintén ezzel a kérdéssel, és politikai aktivistákat is perbefogtak. A szakértők úgy látták, hogy tulajdonképpen önkényes eszközöket használtak fel, Különösen az EBSZ és az Európai Parlament szerepét negatívan intélték meg a kormány elleni szervezkedők támogatásában. Mindezeket politikainak motivált rendelkezéseknek, lépéseknek tartották. Ezért azt arra ösztönzöm őket, hogy a kazak hatóságokhoz forduljanak, és egy nemzetközi megfigyelő bizottságot állítsanak fel, hogy a 2011-es eseményeket megvizsgálják. És a Shetl és a Zsanahozeni eseményeket megvizsgálják és pedig, hogy milyen módon tud a politikai ellenzék és a független média szerepelni. Nagyon szépen köszönöm. Talán tudja, hogy nem olyan régen volt egy teljes meghallgatás Kazaksztánnal kapcsolatban, és elsősorban a szakszervezeti aktivitás szerepével foglalkoztunk. Jó, és akkor most figyelembe vesszük mindazt, amit mondott, és holnap az AFET meghallgatás során is meghallgatjuk, hogy mit mondanak, és megnézzük, hogy mit tehetünk konkrétan. Nos, akkor most lezárom ezt az ülést, a nyilvános ülést, és akkor most a kibővített elnökségi ülést tartjuk meg, amely egy zárt ülés lesz, tehát akiknek nem kell itt lenni, azok kérem most hagyják el a termet.